hogy Ukrajna csatlakozzon bizonyos EU-s programokhoz. Könnyítettünk a vízum kényszeren is, de végül is Ukrajnának kell a reformokat megvalósítania. Frau. Köszönöm szépen, Kolárszka Bominska asszony. Most pedig következik a KCDI eljárás. 17-en jelentkeztek szólásra és ö, sokkal többen, mint amint egyáltalán várhattunk. Elsőként Koszlovski kolléga kap szót. E, Köszönöm, elnök úr.